is óriási problémák voltak. Úgyhogy, ha minden országot szeretnénk megemlíteni, akkor ne felejtjük már el a cseh köztársaságot elvégre, hát EU-s tagállamról van szó. Ja właśnie o tym mówiłem przed... Nos, e, pontosan erre gondoltam én is egy pillanattal e- ezelőtt, amikor Dól úrnak, illetve Schulz úrnak köszönetet mondtam, amiért e, hozzászóltak ők is ebben a kérdésben, és Brezsina úrnak, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy ez a, az áradás valóban katasztrofális. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Tisztelt kollégák, következzék a szavazás az egyszerűsített eljárás értelmében a Grech jelentésről, belső piac létrehozása a fogyasztók és polgárok számára. Egy szavazás lesz, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Haben abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Angenommen mit 548. 578 szavazattal elfogadtuk. A napirend értelmében következzék az egyszerűsített eljárás értelmében Schmidt-jelentős szavazás, az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd Európai Fóruma, új partnerség az egyetemek modernizálásáért. Egyetlen szavazás lesz. Ki támogatja a jelentést? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva? A napirend értelmében következik a Harms jelentésről való szavazás. A bulgáriai kozladói atomerőm 1-4-es blokkjának leszelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás. Először is az illetékes szakbizottság módosítóra szavazunk tömbben, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán következik a külön szavazás, az illetékes szakbizottság hatos módosítójáról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik az egyes pont, a 35-ös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 21-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a kettes pontot, a 36-os módosított a zöldek részéről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító következik a szakbizottság részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A hatos a preambulum után, 32-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító az illetékes szakbizottság részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító az öldek részéről név szerinti a hetest vizsgáljuk felül, megnyitom a szavazást, hetes módosító. Hetes módosító a szakbizottság részéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 33 os módosító a zöldek részéről név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük a 8-as módosított a szakbizottság részéről. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A 13-as preambulum után nézzük a 34-es módosítót. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kértek a 34-es tárgyában, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as módosító az illetékes szakbizottság részéről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük az e módon módosított javaslatot. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A napirend értelmében következzék a Fannisteroy jelentés, szinergiák megvalósítása az ö, innováció szemre elkülönített összegek tárgyában. Fannisteroy úr szót kért. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Mikrofon nincs bekapcsolva namens de EVP vragen om een elektronische afstemming. Nincsen probléma a jelentéssel, csak azt kértem a néppárti frakció nevében, hogy elektronikusan szavazzunk. A határidő tulajdonképpen lejár, de hogyha nincs senkinek kifogása, akkor a korlátozott lehetőségekre tekintettel ezen a héten a közlekedésben azt javasolnám, hogy név szerinti szavazást tartsunk. Van-e valaki, aki ellene szól? Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor tehát szavazzunk. Név szerinti szavazás következik a Fannisztera jelentésről. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A rend értelmében következzék Liam Hangnok jelentése az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága és gazdaságélénkítés címmel. Több népszerinti szavazás van itt. Egyes módosító a 11-esig módosított változatban. Egyes módosító népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Wünscht es getrennt zu machen, gell? Ja. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva, és közölném a parlamenttel, hogy kifejezett kérés a, érkezett, hogy ne többen szavazzunk. A kettes módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítva. Hármas módosító, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 11-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. Nézzük a kettes pontot. Az eredeti szövegről szavazunk két részben. Az első részről szavazunk először, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kett, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes bekezdés. Az eredeti szövegről szavazunk három részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Harmadik rész mellette. Azt kérik, hogy a második részt vizsgáljuk felül, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik részről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A hetes bekezdésről szavazunk, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es bekezdés, eredeti szöveg másod két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es bekezdés, eredeti szöveg három részben. A parlamentet tájékoztatom, hogy egyes név szerinti szavazást visszavontak egészen a záró szavazásig, tehát most a 17-esről szavazunk három részben, az első mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás. Ezt vizsgáljuk felül elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a 19-es bekezdésről, a 9-es módosítóról szavazunk, a módosított 9-es módosítóról. Elnézést, ezt a népszerinti szavazást nem vonták vissza, tehát a, megnyitom a népszerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es bekezdés, eredeti szöveg. Két részben szavazunk. Mell első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Második rész, tehát a 19-es bekezdés második részéről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elnézést, elfogadva, javítja magát az elnök, második rész mellette, ellene tartózkodás felülvizsgáljuk, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 61-es bekezdést. Az eredeti szövegről szavazunk. Külön szavazás két részben. Első rész mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene. Tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük az elpreambulum bekezdést, eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Nézzük most a módosított szövegről a név szerinti szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 302 szavazattal elfogadtuk a szöveget. Der Berichterstatter hat um das Wort gebeten jelentéstevő szót. Monsieur le Président. Elnök úr, az a jelentés, amiről most szavaztunk, az eléggé rossz az európai polgárok számára, ugyanis velük akarjuk megfizettetni a neoliberalizmus hibáinak az árát. Dans ces conditions, il... És egy ilyen helyzetben számomra elfogadhatatlan, hogy a szocialisták nevét és az én nevemet ehhez a szöveghez csatolják, úgyhogy a nevemet azonnal vonják vissza ezzel a szöveg alól. Herr Van Gogh, Ihre Erklärung... Van Gogh úr, az ön nyilatkozatát jegyzőkönyvbe vesszük. A napirend értelmében következzék Ricardo Catarz Lastra jelentéséről a szavazás, a kohéziós politika hozzájárulása a Lisszabon és az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek eléréséhez címmel. Egyetlen módosítunk van a kilences es számú. Erről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Szavazunk tehát az eredeti szövegről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, a szöveget elfogadtuk. Tolja kolléga kért szót. Per segnalare che sulla relazione jelezni szeretném, hogy a NONG jelentés esetében a szavazógépem nem működött, a szavazatom nem. Dank, Frau Kollégin. Elnök, köszönöm kolléga, ezt is jegyzőkönyvbe veszük és küldünk egy technikust, most pedig következik a Pajon jelentésről a szavazás Unió a mediterrán térségért címmel. Az egyes bekezdés után a kettes módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas bekezdés után négyes módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Négyes bekezdés, hármas módosító, külön szavazás, név szerinti szavazás. Az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt a részt elutasítottuk. Most a második részről szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Szintén elutasítva. Ötös bekezdés, ötös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Szintén elutasítva. Az ötös bekezdés után a hatos módosító következzék három részben, és mindig név szerinti szavazás keretében első rész megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hárma, hármas rész, megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Szintén elutasítva. A hetes bekezdés után a hetes módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. Nyolcas bekezdés. Második francia bekezdés. Első módosító két részben. Első rész mellette. Ellene? Tartózkodás? elfogadva. Második rész mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Az eredeti szöveg tehát okafogyott-e vált, és a 9-esről szavazunk, az eredeti szövegben ki van mellette, ellen tartózkodás elfogadva. A tízes bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás szintén elfogadva. A 13-as bekezdésről szavazunk az eredeti szövegben, név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk. A 15-ös bekezdésről szavazunk eredeti szöveg két részben szintén, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 17-es bekezdés után 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. elnézést, a 20-as bekezdés után eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, szintén elfogadva. A 20-as bekezdés után 9-as módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nézzük a végszavazást az így módon módosított szövegről mellette. Ellen tartózkodás. Ezzel a szöveget elfogadtuk. A napirend értelmében a kirilló jelentésről szavazunk. A Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségessége címmel. A nyolcas bekezdés egyes módosítására szavazunk, mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 11 es bekezdés 6-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös bekezdés 7-es eh, módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 23-as bekezdés 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es bekezdés, kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Az így megváltozatott szövegről szavazzuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kedves kollégák, köszönöm szépen a munkájukat, az első szavazásomnál, amelyet én vezettem, azok, akik most azonnal már ebédelni is akarnak, azok kérem csendben hagyják el a termet, mert nekünk még itt, itt van a szavazatmagyarázat. Először a Kressz eh, jelentéssel kapcsolatban jár kolléga szeretne szólni. Herr Kollege, ja? ja? Jár kolléga. Vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy eh, a